sind. Elnök úr, tisztelt képviselők, ha megengedik néhány szót szólnék portugálul. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma ebben a házban, a demokrácia, az Európai Demokrácia házában. Nagyon köszönöm önöknek ezt a lehetőséget, hogy itt kifejthetem önök előtt gondolataimat, és megválaszolhatom az önök kérdéseit. Most pedig angolul folytatnám. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az én történetem egy európai történet. Egy gyönyörű városban születtem, Dél-Portugáliában, ahol a legtöbb család komoly nehézségekkel küzdött. Ez egy olyan térség, amely azóta nagymértékben kihasználta a polgárok kemény munkájának gyümölcseit, illetve az európai szolidaritás eszközeivel is élt. Gyermekkoromban első kézből tapasztaltam azt, hogy Európa milyen kulcsfontosságú szerepet tölt be a fiatal demokráciánk konszolidálásában, csak Görögország és Spanyolország esetében. Tapasztaltam azt, hogy Portugália hogyan volt képes megragadni a növekedés és a társadalmi jólét lehetőségeit az európai integrációnak köszönhetően. Életemet meghatározta a földrajzi mobilitás és a társadalmi mobilitás is, az, amelyet csak a demokrácia és az Európai Unió tett lehetővé. Ezért hálás vagyok. Ennek köszönhetően váltam azzá az emberré, polgárra és politikussá, amely ma vagyok. Szülővárosomból hazám fővárosába költöztem, köszönettel egy olyan oktatási rendszernek, amely a demokrácia miatt, amely a demokráciában befogadó volt és nyitott. Szüleim életcélja pusztán egyetlen egy volt, méghozzá az, hogy gyermekeiket egyetemen egyetemre juthathassák el, és ezt meg is tették. Azt sohasem tudták elképzelni, hogy egyik gyermekük majd Lisszabonból Párizsba költözik, az egyik legcsodálatosabb európai integrációs projektnek köszönhetően, amely az Erasmus program. Az Erasmus program meghatározta életemet, és azt hiszem, hogy nemzedékem nagyon sok tagja ezt ugyanígy elmondhatja magáról. Én voltam az egyik első olyan polgár hazámban, aki élt az Erasmus lehetőségeivel. Most pedig franciául szólnék néhány szót. Néhány szót szeretnék szólni franciául, ugyanis Franciaország egy kicsit a hazám is. Franciaországban fejeztem be tanulmányaimat, és Franciaországban kezdődött szakmai karrierem mérnökként, és Franciaországban ismertem meg a feleségemet, illetve itt is házasodtunk össze a Párizsi 15. kerületi ö, ö, polgármesteri hivatalban. Aztán az Egyesült Államokba költöztünk, ahol eh, tanulmányomat folytattam, és egy eh, teljesen új betekintést nyertem abba, hogy mit is jelent európainak lenni. Amikor az ember távol van Európától, sokkal tisztában láthatja azt, hogy eh, milyen egyedülállóak az európai értékek, és az a kultúra, amelyet meg kell őriznünk gyermekeink számára. Aztán Bostonból Londonba költöztem, Három gyerekem közül kettő ott született, és ott éltem négy éven keresztül. Az egyik leg csodálatosabb Euró világvárosban. Aztán visszatértem Portugáliába, hogy vállalatokat igazgassak, vállalatokat vezessek, és saját vállalatot is alapítottam, olyat, amely munkahelyeket és gazdasági lehetőségeket teremtett. 2011-ben parlamenti képviselővé választottak, és röviddel ezután a kormányba is bekerültem. Így képes voltam segíteni Portugáliának egy olyan időszakban, amelyet a nemzeti és az európai válság fémjelzett. Tehát, tisztelt képviselők, történetem valóban egy európai történet. Éppen ezért itt ma önök előtt számítok az önök megerősítésére, hogy megnyithassunk egy új fejezetet, amelynek során szolgálhatom Európát, és visszaadhatom Európának azt, amit Európa az évek során nyújtott számomra. Elkötelezem magam amellett, hogy együtt dolgozzak önökkel az európai projekt fejlesztése érdekében. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Ahogyan tudják, Jean-Claude Juncker a kutatás, tudomány és innováció portfóliójával bízott meg nagy lelkesedéssel és bizakodással vállalom fel ezt a kihívást, hiszen teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy Juncker úr, a bizottság megválasztott elnöke, úgy tudja a politikai programját valóra váltani, és ismét fenntartható növekedést, versenyképességet biztosítani Európának, hogy ezt a tudomány és a kutatás terén a kiválóság és az innováció alapjaira helyezzük. Három prioritást szeretnék meghatározni. Az első prioritásom az, hogy folytassuk azon keretfeltételek létrehozását, amelyek által teljes mértékben kiaknázható az európai kutatás, tudomány és innováció potenciálja. Nagyon sokat, sokkal többet el tudnánk érni, hogyha kevesebb akadály állna a kutatás és az innováció útjában, hogyha nagyobb kapacitásunk lenne arra, hogy a tehetségeket Európába vonzzuk, és hogyha a tagállamok haladni tudnának és kihasználhatnák a lehetőségeket, megosztva az, a gondolatokat, amelyek az innováció lényegét képezik. Javítanunk kell a keretfeltételeket, és ehhez le kell zárnunk, végre, meg kell teremtenünk az európai kutatási térséget, és az innovációs uniót fel kell gyorsítanunk. A szakpolitika koordinációjára van szükség, méghozzá úgy, hogy jobban monitorozzuk ezeket, és eh, az európai szemesztert is. A szinergia hatásokat fel kell tárnunk az európai strukturális és befektetési alapokkal, nemzeti és regionális szinten a kutatási kapacitásokat, erősítenünk kell, és az innovációs stratégiákat is az összes tagállamban. Különösen oda fogok figyelni a nemek közti dimenzióra, nem pusztán azért, mert a méltányosság ezt kívánja meg, hanem azért, mert nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy elpazaroljuk a tehetségeket. A második prioritásom az lenne, hogy eredményeket mutassunk fel a Horizont 2020-as programmal. Ma azért vagyunk itt, eh, mert abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy több eh, erőforrással rendelkezünk ezen a területen, és ez eh, jelentős mértékben ezen parlament bölcsességének köszönhető. Most azt kell biztosítanunk, hogy a 80 milliárd euró, amelyet elkülönítettünk erre a programra, ez a lehető legeredményesebb és hatékonyabb módon kerüljön alkalmazásra. Egyidejűleg az egyszerűsítést is folytatnunk kell, hiszen ezen a területen már így is nagyon sok mindent elértünk. Azért, mert kín, biztos ezt a célt követte, és a parlament támogatásával bírt. Így lehetővé válik számunkra, hogy több, többen dolgozzanak a kutatás és a tudomány területén. A Horizon 2020-as célok elérése érdekében különös figyelmet kell szentelnünk a társadalmi kihívásoknak, amelyekkel polgáraink szembenéznek. Végre kell hajtanunk a gyakorlatban az innovációs befektetési csomagot, innovatív pénzügyi eszközöket kell fejlesztenünk a KKV-k számára, és a figyelem középpontjába kell állítanunk az energiahatékonyságot, valamint a versenyképes, alacsony szénkibocsátású energiákat, főleg a megújuló energiaforrásokat. Ebben a kontextusban szeretném elismerni azt, hogy milyen jelentős mértékben járulnak hozzá ezen cél eléréséhez a társadalom tudományok. Tudom, hogy ezek az Európai Parlament számára is prioritást élveznek, és nagyon fontosak Juncker elnök úr számára, annak érdekében, hogy több munkahelyet teremtsünk, előmozdítsuk a növekedést és ösztönözzük a beruházásokat. A harmadik prioritásom pedig a tudományos a kutatás terén a kiválóság védelme lesz. Európa kutatást tudomány és innovációs potenciálja arra épül, hogy kreatív szabadsággal bírnak a tudósok, illetve a kutatók Európában, főleg azok, akik a különböző innovatív kutatási projektekkel foglalkoznak. Az alapkutatás számomra az, az út, amely a technológia és az innováció útját övezi, és éppen ezért támogatom annyira határozottan az Európai Kutatási Tanácsot. Továbbá így leszünk képesek arra is, hogy támogassuk azt az új generációt, amely a fiatal, tehetséges és dinamikus kutatók és tudósok generációja. Ezen három prioritás elérése érdekében kulcsfontosságú, hogy eleget tegyünk kötelezettségeinknek a világ egyéb részeivel is. A tudományos diplomáciát és a nemzetközi együttműködést támogatnunk kell. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Érdeklődéssel várom az önök kérdéseit, és amennyiben megerősítést kapok önöktől, a bizottság tagjává válhatok, kitűnő együttműködésre számíthatunk az elkövetkezendő években. Amikor a nemzeti kormányom tagja voltam, naponta, minden nap, minden egyes órában és minden egyes percben azért dolgoztam, hogy eltávolítsam az akadályokat, egyszerűsítsem az eljárásokat, és új lehetőségeket teremtsek az emberek számára. Ha megerősítést kapok, ugyanez lesz a célom, és ugyanez lesz, ami ösztönöz, hiszen határozottan hiszek a kutatás, a tudomány és az innováció erejében. A figyelmem középpontjában az eredmények állnak majd. Az eredmények, a célok elérése. Az európai történetemben és a politikai tapasztalataim során különböző intézményekben és ágazatokban dolgoztam. Segítettem abban, hogy a mesterséges akadályokat leépítsük, és azon reformok érdekében dolgoztam, amelyek Európa számára annyira szükségesek. Ha megerősítenek, akkor minden energiámat és képességemet a kutatás, a tudomány és az innováció szolgálatába fogom állítani, hiszen ez az alapja a fenntartható növekedésnek Európában, és minden egyes európai polgár számára ez a cél. Köszönöm szépen! Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Most az első kérdéskör következik. A frakció képviselői. Christian Eller úr az első a néppárt nevében. Moedes úr, üdvözlöm ismételten az Európai Parlamentben. Első kérdésem a következő. A legutóbbi tanulmányok értelmében Európa költsége 9-11 milliárd eurós éves szintet él el a kutatás terén, de hát még egyáltalán nem fejeződött ez be. Ön szerint mik a fő akadályai annak, hogy elérjük ezt a célt, és milyen prioritásokkal kíván élni, hogy mégis elérjük? Ön szerint a tagállami szinten mit kell tenni ennek érdekében? Elnök, köszönöm szépen, kérem válaszoljon. Válasz. Nagyon köszönöm a kérdést. Hiszek abban, hogy az európai kutatási térség alapvetően fontos Európa számára. Nem csak azért, mert kutatás, tudományos, innovációs program keretén belül létezik, hanem az egész kutatás miatt. Tudjuk, hogy hogyan tudjuk az akadályokat elhárítani, csökkenteni az előttünk tornyosuló problémákat, hogy jobb versenyképességet érjünk el. Biztos vagyok benne, hogy az európai szintű eszközök már rendelkezésünkre állnak. A kérdés csak az, hogy a tagállamokkal együtt hogyan tudjuk megvalósítani és felhasználni őket. Én három dolgot szeretnék kiemelni. Szerintem ezek a problémák, vagy részben ezek okoznak problémák. Először is. Jobb összhangra van szükség a nemzeti kutatási programok között. Ugyanis el kell kerülnünk az átfedéseket, a felaprózódó energiákat, hogy jobb eredményeket tudjunk felmutatni. Másodszorban bizonyos esetekben még mindig nem minden teljesen átlátható az egyetemek és a kutatóközpontok vonatkozásában Európában, ezzel is valamit tennünk kell. Harmadsorban a nők, férfiak egyensúlya azonos képviselete, mert ez nem fair Európa belül. Tehát a tagállamoknak egy úgynevezett roadmap-et kellene készíteni, és ha kineveznek. Ezek segítségével meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ezek végrehajtásra is kerülnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Carlos Sorinho úr a következő a szocialista frakció nevében. Először is szerettem volna a biztos úrnak gratulálni. A bevezetőjében azt bizonyította be, hogy teljesen összhangban van Jean-Claude Juncker programjában. Ugye tudjuk, hogy ennek a programnak a része az is, hogy 300 milliárd eurót mozgósítsunk a tiszta fejlesztés, a tiszta fejlődés az európai újraiparosítás érdekében. Ugyanakkor meglepő módon az Európai Tanács a Horizon 2020-as program finanszírozását csökkenteni szeretné, holott ez a munkahelyteremtés céljából abszolút fontos lenne. Három kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban feltenni a tisztelt biztos úr hogyan kívánja meggyőzni a tanácsot, hogy ne csökkentsék, hanem erősítsék meg a Horizon 2020-as program finanszírozását, és a Juncker program mely részét, mely százalék arányát képes a kutatásra, az innovációra fordítani, és hogyan szeretné a Horizon 2020-as programot a kék és a zöld növekedési programhoz kapcsolni, hiszen Európának erre van szüksége. Köszönöm. Tisztelt biztos, tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen a kérdését, és nagyon köszönöm azt is, hogy kihasználtam ezt a lehetőséget, és portugálul beszélhetek, és személyesen is üdvözölhetem önt. A bizottság, kinevez, bizottság megválasztott elnöke ugye 300 milliárdot jelzett, 300 milliárdot különített el, és amennyiben Katainen urat is kinevezik. Ugye tudhatjuk, hogy ez egy nagyon fontos csomag lesz a jövőre nézve. Ezzel a csomaggal kapcsolatban, amennyiben kineveznek, az én funkcióm az lesz egészen pontosan, hogy bebizonyítsuk azt, hogy az innovációkutatás és a tudományok alapvető fontosságú elemek lesznek a fejlesztés, a fejlődés érdekében. 1995 és 2007 között az európai fejlődés 62%-a pontosan az innovációnak volt köszönhető, tehát ennek a tárcának van egy alapvető része ebben az új csomagban, ugye, amit a 300 milliárd jelent, és én szeretnék kiállni emellett és eh, szeretném megemlíteni azt is, hogy amikor a jövőbe tekintünk, európaiként meg kell értenünk azt, hogy valóban milyen jelentőséggel bír ez. Nagyon hosszú ideje ismerem önt, és eh, tudom, hogy a tisztelt képviselő úr az innovációról eh, nagyon sokat írt már, ugye 2010 óta is ugye Portugáliában publikált ebben a témában, és amit Portugáliában a tisztelt képviselő úr hosszú év, évekkel ezelőtt kezdeményezett, ez számomra is nagyon fontos lesz a jövőben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Hans Olaf Henkel a következő kérdező az ECR nevében. Majd úr, most innen a hátam mögül szólok, remélem nem veti ezt a szememre, és nem veszi a személyes támadásnak. Minden esetre ön beszélt néhány prioritásról. Ezekkel mindegyet értek, de hiányolok egyet. Még ha megtettünk is mindent annak érdekében, hogy teljesítsük terveinket, még a teljes kiadásnak csak 6%-át fedjük le, 4%-ot az országok, a tagállamok nyújtanak. A kérdésem, hogy mit tesz annak érdekében, hogy a tagállamok is költsenek ennyit legalább a kutatásfejlesztésre. Erre tovább, erre már ígéreteket tettek, most említhetném Svájcot, de inkább Svédországot és Finnországot, akik élen járnak ebben. Ön szerint nem volna-e további prioritás, hogy meggyőzzük a nemzeti kormányokat arra, hogy teljesítsék ígéreteiket? Köszönöm szépen a kérdését. nagyon fontos pontra mutatott rá. Ennek a tárcának pontosan ez a lényege. Hogyan tudunk együttműködni a tagállamokkal, hogyan tudjuk közvetíteni azt az üzenetet, hogy a kutatás, a tudomány és az innováció alapvető jelentőségű. 1995 és 2007 között az európai növekedés 62%-a a kutatásnak, tudománynak és fejlesztésnek, újításnak volt köszönhető. Ez meglepő szám, de igaz. A 2020-as, a Horizon 2020-as programban meg kell találnunk annak módját, hogy hogyan tudjuk például a strukturális alapokat hatékonyabban felhasználni az innovációra. Egyébként kb. 100 milliárdot különít el erre a célra az országok, a tagállamok szintjén is sürgetni kell ezeket a programokat. Olyan infrastruktúra programjaink vannak, amelyek forrásokat teremtenek az Európai Unióban. Európában valóban megvan az alapunk arra, hogy európai szintű kutatási, tudományos, innovációs programot indítsunk. ezeknek a tagállamoknak, ezekkel meg kell értetnünk, hogy milyen jelentősége van ezeknek a programoknak. Ennek a tárcának a szerepe talán még fontosabb kellene, hogy legyen az európai szemeszter szintjén például. Ez olyas valami, ami eh, már napirendre került, de szerintem tovább kellene hangsúlyozni. Köszönöm.